Köszönöm szépen. A szocialisták és demokraták Pedro Silva Penéra kinevezését kívánják az, az ECON szakbizottságban. Van -e ezzel kapcsolatban megjegyzés? Ha nincs, akkor